Bene, allora possiamo cominciare. Kezdhetjük a munkát. Az ITRE szakbizottság ezen ülését A napirend szerepel a dossziéjukban, tehát hogyha nincsenek erre irányuló kérések, ezt elfogadottnak tekintjük. Ami pedig a közleményeket illeti, az a közlemény, amit meg akartam osztani önökkel, az egy döntésre vonatkozik a koordinátorok részéről, jó magam és a titkárság is részt vettünk ebben, és ez a döntés arra irányult, hogy egy rendkívüli ülést szervezünk, tekintettel arra, hogy a szokásos szakbizottsági munkaprogramon belül nincs erre hely, tehát október 4-én 10 óra 30-tól 12.30-ig tart majd ez az ülés Brüsszelben, ahol is Öttinger biztos úr tájékoztatni fog ja az ITRE szakbizottság koordinátorait a stressztesztek eredményeivel kapcsolatos, amelyeket ez idáig végrehajtottak. Ami az ülést illeti nyilvánvaló, hogy ez valamennyi képviselő előtt nyitott lesz ez az ülés tehát október 4-én 10 óra 30-tól 12.30-ig rendkívüli koordinátori ülésünk lesz, amely valamennyi képviselő előtt nyitva áll, és Öttinger biztos úr látogat majd el ide, aki bemutatja ott a stresszteszt eredményeit. Ami pedig a napi rendet illeti, a mai szavazást a Chichester jelentéssel az Enizával kapcsolatosan elhalasztottuk egy másik ülésünkre. Tehát rögtön át is térünk a napirendünk első pontjára, amely továbbra is Chichester úr témája, aki beszámol majd nekünk azon küldöttség munkájáról, amely az Enizenel, tehát rátogatás Görögországban tessék. Thank you uh, very much, Madam Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök asszony. Arról tudok beszámolni, hogy az ITRE delegáció Amelia Andersdotter asszonyból, Ivajló Kajfin, két kollégám és jó magam vettünk részt ezen az utazáson. Peter Traung kísérte minket a titkánság részéről. Elmentünk Herakloniba, hogy meglátok, ellátogassunk júliusban az Enészába. Természetesen a látogatás nagy része utazással telt, de miközben ott voltunk, sikerült sok mindent megnéznünk, sok témát lefedni. Alapvetően a titkás az ügynökség a munkájukról számolt be, és szerintem érdemes megjegyezni azt, hogy az új mandátummal és a munkaköri leírással kapcsolatos vita kapcsán elég könnyű nem észrevenni ennek az ügynökségnek a kiváló munkáját. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy mivel foglalkoznak, mit csinálnak, és ha megengedik, egy kicsit részletesebben beszámolnék arról, ugye meg kellett határozni, meg kell határoznunk a kiberbiztonság, a környezetből származó fenyegetettséget, a páneurópai ellenálló képességet is növelni kell a kibertámadások kapcsán. Van egy eh, vagy számítógépes sürgőségi vészjelző csapat, először csodálkoztam rajta, amikor hallottam erről a csapatról, ami a biztonságot, az irányítást illeti. Nagyon sok munkát kell tenniük. A bizottságot is támogatják. Ez részét képezte a látogatásnak. Aztán a közügyekkel kapcsolatos tájékoztatón vettünk részt. Ezen be a témába olyan területek kerültek be, mint a szervezeti struktúra, a helyszín, a logisztikai problémák, közlekedési problémák, a helyszín megközelítése, a személyzet, a személyzet megtartása, a webúválása. Elég sokat beszéltünk a mandátum folyamatról, sokat beszéltünk ugye arról, amiről most a ciprusi elnökséggel kapcsolatban is előkerült, a bizottság és mi közösen arra teszünk kísérletet, hogy egy új mandátumot garantáljunk. A rövid távon túl, amelyről tavaly szavaztunk. Ebből kiindulva nem fogok sok részletet ismertetni, szívesen válaszolok a kollégák kérdéseire, már volt egy hosszú ülésünk a ügynökség munkatársaival, nekik adtunk lehetőséget arra, hogy tegyenek fel nekünk kérdéseket, és igen, hosszú kérdéslistát készítettek el előre, és az ülésen igyekeztünk végigmenni a kérdéseken. Két kollégámnak nagyon hálás vagyok, mert teljes mértékben kivették részüket ebből a folyamatból. Természetesen aggodalmunknak adtunk hangot az ügynökség jövőjét illetően, mert hogy hát hol is helyezkedik el a helyszín, kapcsolatos nehézségek, a jövő kérdései merültek fel, mert a munkatársak is tudják, meg én is tudom, hogy a tavaly megújított mandátum értelmében ez a mandátum 2013. szeptemberében lejár, és ezért ennek nagy hatása van az emberekre, mindenki erre összpontosít, tehát meg kellene állapodnunk az új mandátummal kapcsolatban. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy válaszoljunk a feltett kérdésekre, és természetesen nem minden kérdése volt válaszunk, hiszen tárgyalásokat folytatunk a ciprusi elnökséggel, a megszavazott szabizottsági munka eredményeként, ha megengedik, röviden beszámolnék, nem közvetlenül kapcsolódik a látogatáshoz, de kapcsolódik közvetlen a témához. Szeretnék arról beszámolni, hogy találkoztam múlt héten az elnökség képviselőivel, ahol megvitattuk a jövő útját, megvitattuk azt, nem véglegesítettük, de megvitattuk azt az ütemtervet, amely az informális triológusra szolgáló tárgyalásokat készíti elő, az elnökség is kiemelt néhány témát, ugyanazokról a témákról van szó, és a tanács több helyen van, és hát pontosabban a tanácson belül is nagyon eltérőek a vélemények. Ez nagyon emberi, és megnyugtató, hogy ők sem értenek egyet. A ciprusi elnökség mandátumot szeretne létrehozni és ez alapját képezni annak, hogy folytassuk a tanácskozásainkat velük. Aztán volt egy árnyék előadói ülésünk múlt csütörtökön, ahol abban állapodtunk meg, hogy mindent megteszünk ebben a folyamatban annak érdekében, hogy nyomon kövessük, megvitassuk ezeket a kérdéseket, és hogy megállapodásra jussunk. Világosan megszavazott jelentésünk fényében is. Törekszünk majd erre. Azt hiszem, hogy ezzel eléggé lefettem a témát, és szívesen várom a tisztelt kollégák kérdéseit. Köszönöm szépen, kolléga úr. Van-e esetleg hozzászólás? Kedves kollégáknak van-e kérdésük? Úgy tűnik, hogy nincs. Jó, ha senki nem kér szót ezzel kapcsolatban, a következő napi rendi pontra térnénk rá. Köszönöm szépen Csicseszter úrnak a tájékoztatását, és nagyon szépen köszönöm a nem jelenlévő ányék előadóknak is. A következő napi rendi pont ívó Belek jelentése a tenger alatti kőolaj és földgáz lelőhelyek felkutatásának, feltárásának és kitermelésének biztonságos tétele címmel. Belek öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Igyekszem röviden, tömören fogalmazni, annak érdekében, hogy minél több lehetőség nyíljon az eszmecserére, hiszen utána szavazás lesz majd négy órától. Nagyon szépen köszönöm a kollégáknak, köszönöm szépen a módosítókat, csak a módosító, de mégis köszönet értük. Mint önök is tudják, időközben a Júri Bizottság és Envi Bizottságbeli kollégák megszavazták a véleménytervezeteiket. Több, mint véleménytervezetről van szó, bizonyos hatásköröket osztunk a bizottságokkal, tehát többen vagyunk illetékesek. Néhány cikkelyjel kapcsolatban kizárólagos hatásköre van a Jurinak és az Envi bizottságnak. Ami a jogi formát illeti, azt említeném, hogy az Envi szambizottság támogatta azokat a változásokat, amely rendeletből irányelvé formálnák át ezt a javaslatot, figyelembe veszik a nagy többség véleményét, legalábbis remélem, meglátjuk majd. A Júri Bizottságban kiterjesztették a környezetvédelmi felelősség vállaláshoz szóló irányelvre ezt a kérdést, ez is nagyon fontos. Elnök asszony, hadd folytassam azzal, hogy kiválogatom a legfontosabb pontokat, amelyek felmerültek, és amelyek módosítók formájában kerültek elő. Pénzügyi biztonság, ez az első téma. Kiváltképpen a pénzügyi és technikai kapacitás kérdése, az üzemeltetők technikai és pénzügyi képességei, mármint a ö, tenger alatti kül- és földgáz lelőhelye kapcsán. A módosítók az üzemeltetők kapacitását kívánják megerősíteni, kiváltképpen a károk megelőzése terén, a környezeti károk megelőzése terén. Nagyon sok módosító felhívja a figyelmet az érzékeny környezetre, a sarkkörre és más érzékeny területekre hívjuk fel a figyelmet az Európai Unióban belül is. Elnökasszony, kompromisszumos indítványokat is előterjesztettünk a következő napokban. Jövő szerdán, most szerdán lesz az első ilyen koordinátori ülésünk, árnyékelődő ülésünk, folytatjuk a munkát, és természetesen további javaslatokat várunk ma délután. És a második pont, a munkavállalók részvétele, sok megjegyzést kaptunk a szakszervezetektől ebben az ágazatban. Hát a szakszervezetisek hát nem mérgesek ránk, hanem nem voltak részt, nem, nem vettek részt a bizottság eredeteti javaslatában. Én azt javasoltam, több módosítót javasoltam, amelyek a munkavállalók részvételére vonatkoznak, és nagyon sok kolléga tette ugyanezt. Nagyon sok javaslatot fogalmaztak meg. Nem hiszem azt, hogy ezek ellentmondásosak, de természetesen várom az önök megjegyzéseit a munkavállalók részvételével kapcsolatban. A párti konzultációkat támogatom. Harmadik pont az EMSA szerepe. A az Európai Tengerügyi, Tengeri Biztonságügyi Ügynökség szerepe. Van, aki ragaszkodik az EMSA szerepvállalásához. Van, aki egy új ügynökségről beszél az EMSA EMSA-ba párhuzamosan kellene egy új ilyen biztonsági ügynökséget létrehozni az európai szinten. Az EMSA kibővített mandátumába beépültek ilyen területek, és a legtöbb kolléga tudja talán, hogy a közlekedésügyi tanácsban, talán a közlekedésügyi szabizottság tudja, egy új EMSA mandátumban állapodtak meg a tanácsban. Ez, azt hiszem, ezt figyelembe kell vennünk, ezt az új mandátumot, ezt a tranos kollégek jobban tudják. Kiváltképpen arról van szó, hogy az EMSZA milyen szerepet játszon a vészhelyzeti reakcióban. Több kolléga, a többi, a másik kettő bizottságban, a Júriban és az MV-ben azt javasolja, hogy az EMSZ-nak ellenőrzési funkciókat is be kellene töltenie. nemzeti hatóságok felett is ellenőrző szerepet kellene vállalniuk. Ez nagyban kiterjesztené az amúgy is kiterjesztett EMSZA mandátumot. Nem azt mondom, hogy ellenezzük, de azt gondolom, hogy erről beszélnünk kell, és meg kell néznünk ezt a kérdést közelebbről. A kérdés az, hogy hogyan lehet összeegyeztetni egy ambiciózus szerepet, Mzának az ambiciózus szerepét az olaj és gázlelőhelyekkel kapcsolatban, és ennek ugye van ö, költségvetési megvalósíthatósági aspektusa is. Lehetnek szép elképzeléseink, de azért ehhez költségvetés is kell. Természetesen egy papírtigrisről beszélünk, hogyha az ügynökség nem követi a javasolt tevékenységet. Tehát az EMSA szerepéről azt hiszem beszélnünk kell. Negyedik pont, nagyon fontos, ami a verifikációt, az ellenőrzés illeti második vagy harmadik párt, fél szerinti ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy egy nagy olaj vagy gáz kitermelő cég kapcsán megnézzük, hogy ugyanannak a cégnek a része, autonóm része, e, ez az offshore cég vagy sem. Jó magam és más kollégák azt javasolták, hogy szélesítsük ki a független ellenőrzési mandátumot. Én meg voltam arról győződve, hogy és több szabályozó testület is úgy gondolja, a második fél részéről történő verifikáció vagy ellenőrzés valóban a független ellenőrzés garantálja. Nem kell harmadik felet is bevonni. A, tehát nem kell az olaj vagy földgáz kitermelő cégen kívüli felet bevonni. A második fél által végrehajtott ellenőrzés nagyon fontos a függetlenséget illetően. Nagyon fontos az ellenőrző fél függetlensége. Ez ugyanúgy igaz a második, illetve a harmadik fél részéről történő ellenőrzésre is. Hadd emlékeztessem önöket arra, a tanácson belül is, a bizottság jóváhagyásával, ha nem tévedek, elfogadták a kötelező harmadik fél eh, kivételét ebből a mandátumból. Nem kell feltétlenül harmadik fél, hanem független fél ellenőrzése fontos, bizonyos rendkívüli körülmények között kötelező a harmadik fél, de alapvetően nem kötelező. A független a fontos. A következő elnök asszony a globális üzemeltetése vonatkozó szabványok, az EU-n kívüli működtetése vonatkozó szabványok, a 18 per 6-os bizottsági javaslat cikkeiben nagyon sok kolléga egyetért azzal, a 18-6-os cikkei kapcsolatban több kolléga, különböző bizottságban, az itén belül is, mindannyian osztjuk azt az elvárást, hogy az EU e, olaj és földgáz kétermelő cégek az EU-n kívül ugyanolyan szabványok és normáknak megfelelően működjenek, üzemeltessenek cégeket. Több kolléga az ITRE bizottságon belül is azt akarják, hogy kötelezzük az EU, EU-s székhelyű ö, offshore kőolaj és földgáz termelő cégeket arra, hogy az EU-n kívül is az EU-s szabályokat tartsánk be. Kérdés az, hogy hatáskörünk van-e arra, vagy hatalmunkba áll-e őket erre kötelezni. Nyilvánvalóan az érintettek, az ágazati, a kőolaj és földgáz termelők, ők nem igazán támogatják ezt százszázalékosan, de ez nem azt jelenti, hogy ne kellene erről beszélnünk. Az utolsó pont, elnök asszony, de szeretném megemlíteni, az a definíciók kérdése, a rendelet javaslat, valószínűleg irányelv lesz belőle, hiszen ezt említettem. Nagyon sok definícióval kezdődik ez a javaslat, üzemeltetőről, másokról, tehát nagyon fontos alapdefiníciók kerülnek elő ebben a dokumentumban, ezeket meg kell határozni. Van egy, meg, egy megjegyzésem ezzel kapcsolatban röviden, kiváltképpen mi egy súlyos baleset ennek a definíciója. Közelebbről meg kell vizsgálnunk, egy időközben volt az Elgin baleset Aberdeen közelében, ha nem tévedek, és ha a mostani definíciót alkalmaznánk, amely a bizottsági javaslatban szerepel, akkor az Elgin baleset nem számítana súlyos balesetnek. Bár nagyon sok minden történt, és még mindig tart a vizsgálat a jelentés most van készülőben. Azt hiszem, hogy közelebbről meg kell vizsgálnunk ezt a definíciót. Mit jelent a súlyos baleset? Ezt azt hiszem felül kell vizsgálnunk. További megjegyzések vannak még, elnök asszony, amely az illetékes hatóságot illeti, a sarkvidéket, a sarkör eh, A sajtóban, az MV Bizottságban lezajlott szavazás követően jelentek meg közlemények a sajtóban. Nyilván tudják azt, hogy az MV Bizottság támogatta azt, hogy tilalmat vezessenek be a sarköri offshore cégekkel szemben, a hármas cikkei fényében. A 40-es preambulum bekezdésben az MV Bizottság belé kollégák kizárólagos hatáskörre rendelkeznek, itt a szöveg jobban ki van egyenlítve, mérsékeltek. Engedjék meg, hogy ezt felolvassam. Az következőt fogalmazza meg. Amíg hatékony választ nem találnak bármilyen sarkköri, sarkvidéki balesetre, amíg nem lehet garantálni, hogy megfelelően reagálnak balesetekre, amik ott következnek be, nem szabad a tagállamoknak engedélyezni az offshore tevékenységet a sarkkörön, a sarkvidéken. Egyrészt megszavazták a moratóriumot, másrészt pedig a preambulum bekezdésben kicsit mérsékeltebb megközelítést láthatunk. Ha nem tévedek, van még egy módosító, amelyet az ITE Bizottság fogalmazott meg, amely támogatja ezt a moratóriumot az offshore tevékenységek kapcsolatban a sarkvidéken az olaj és kő, olaj és földgáz kitermelése kapcsolatban. Azt hiszem, még erről is kell beszélnünk. Azt hiszem, hogy az első körben ennyit mondanék, és be is fejezem, elnök asszony, és hálás vagyok minden megjegyzését, kérdését, véleményért. Grazie, kolléga. Köszönöm, Belet kolléga. Ulszkok asszony kért szót. Uh, thank you, Madam Köszönöm szépen, elnök asszony. Skinner úr sajnos nem tud ma itt lenni, elnézést kér ezért, én helyettesítem őt ma, és a kollégák uh, számára én mutatom be az ő álláspontját, ő ugyanis árnyék jelentéstevő a belet jelentés kapcsán. Skinner úr kiemeli, hogy nagyon konstruktív volt a kapcsolattartás a többi árnyék jelentéstevővel és a jelentéstevővel. Vicky Ford többek között ő is árnyék jelentéstevő. Továbbá úgy gondolja, hogy mivel nagyon nagy érdeklődésre tart számot a téma Norvégia és az Egyesült Királyság részéről, mégis az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevő megpróbálták az összes tagállam érdekeit szem előtt tartani. Skinner úr úgy gondolja, az SZND árnyék jelentéstevőjeként, hogy örvendetés, hogy sikerült megállapodni abban, hogy rendeletről vagy irányelvről legyen ez szó. Skinner úr úgy gondolja, hogy Végezetül sikerült olyan szöveget kialakítani, amely mindenki megelégedésére szolgál. Egy nagyon jól megfogalmazott irányelv felé sikerült elmozdulni, elmozdulni szemben a bizottság eredeti javaslatával egy rendelet vonatkozásában. Most már a módosítókra kell összpontosítani, sok módosító született. Az SND frakció számára nagyon fontos a munkavállalók bevonása, részvétele. Erre vonatkozóan is nyújtottunk be módosítókat, mégpedig, hogy a munkavállalók is állíthassanak képviselőket, akik a biztonsági kérdések megvitatásában részt vállalnak. Vicky Ford számos módosítót benyújtott, ezek közül néhányat támogatni tudunk. A többiekről viszont még részletesebben értekezni kell a szakbizottsági szavazás előtt. Skinner úr úgy véli, hogy végeredményben az a legfontosabb, hogy az ITRE, mint szakbizottság nagyon világos üzenetet fogalmazom meg, mielőtt a tárgyalások megkezdődnek a tanácssal. És szavaztunk ugye már az NV szakbizottság véleményéről is, amely foglalkozik nagyon fontos kérdésekkel, mint amilyen például a felelősség kérdése. Skinner úr továbbra is részt vesz a tárgyalásokon, találkozni fog például a norvég olajipari államtitkárral holnap, továbbá örömmel tekint az árnyék jelentős tevők szerdai találkozója elé is, amikor majd megvitatják a még vitatott kérdések egy részét. Köszönöm szépen, elnök asszony! Grazie. Köszönöm. Az elnyék jelentéstevőkért szót. Köszönöm, elnök asszony. Sari Vazi úr helyet szólok hozzá az jelentést jelentéstevő ezzel a témával kapcsolatosan, és uh, elnézést kérek a jelentéstevőtől, nem tudja meghallgatni a válaszát, de egy másik csapat hallgatja majd ezt meg. Ami az irányelv, illetve uh, rendelet kérdését illeti. Nos, a bizottság a rendelet felé irányult, de számos tagállamban valójában nincsenek szakpolitikák vagy intézmények a tengeri biztonság tárgykörében, és a rendelet megkönnyíti ennek végrehajtását valamennyi tagállamban, mégpedig egységes módon. Ennek ellentéte azzal a kockázattal járna, hogy széttartó helyzetek alakulnak ki az egyes tagállamokban, és egy irányelv vet nem feltétlenül alkalmaznának egyensúlyozott módon valamennyi tagállamban, éppen ezért a bizottság javaslatát támogatjuk nyilvánvalóan a bizottság véleményét, illetve a júri szakbizottság ezzel kapcsolatos véleményét. Ami a pénzügyi kérdéseket illeti, voltak jó vélemények az MV és a Júri szakbizottság részéről a pénzügyi felelősség kérdését illetően. Itt a környezeti felelősség kérdésére még visszatérünk, hanem itt a polgári felelősségvállalás kérdésről van most szó, és úgy véljük, hogy az engedélyeket nem kellene megadni a te, azon társaságoknak, akik nem tudják bizonyítani, hogy rendelkeznek pénzügyi garanciákkal az esetleges költségek fedezésére, a tisztítási egyéb költségek fedezésére baleset esetén. Baleset esetén természetesen a jelentéstevő az MV véleményét kicsit mérsékeltebben kívánja értelmezni, de az MV világosan fejezte ki véleményét a feltárással, vizsgálattal kapcsolatosan, a sark körön, és mi az ENVI véleményét figyelembe vesszük, éppen ezért a tagállamok illetően amikor döntünk majd a szakbizottságban, ki kell fejezni, hogy van egy elég jelentős környezeti kockázat, és itt nem csupán a gazdasági lehetőségeket kell mérlegelni a feltárás során, amikor földgázról, kőolajról van szó a sarkör térségében. Aztán az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget illetően nagyon fontos szerepe lesz ennek a tagállamokkal szemben. Technikai kompetenciákra van szükség, tudományos segítségnyújtásra a tagállamokban, annak érdekében, hogy értékelni, koordinálni lehessen valamennyi folyamatot, és nyilvánvalóan a felül, felügyeleti segítségnyújtási koordinációs kapacitásokra is szükség lehet baleset esetén, vagy hogyha tisztítási műveletekre kell, hogy sor kerüljön ennek következtében. Tehát konstruktív szellemben működtünk együtt a jelentéstevővel, de ezen elemeket illetően van egy bizonyos nézetkülönbség a jelentéstevő véleményéhez képest. Köszönöm elnök, Ford asszony kap szót. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Mint ahogyan a kollégák is tudják, én azt támogatom, hogy inkább irányelv szülessen, mint rendelet. Többször is elmondtam ezen véleményemet. És úgy gondolom, főként azért van erre szükség, hogy a biztonsági normákat megemeljük. Többen is elmondták, hogy több, sok módosítót nyújtottam be, ez valóban így van. Ennek az oka az volt, hogy minél világosabb legyen a helyzet, jogbiztonságot teremtsünk, és tulajdonképpen úgy gondolom még hosszú út el előttünk, nagyon fontos jogalkotási munkáról van szó, nagyon fontos a dosszié. Tudom, hogy az én hazám esetében a legnagyobb a tengeri kőolaj és földgáz termelés, de fontos a többi tagállam tekintetében is, hogy nagyon jó jogszabály szülessen. Ami a sarkvidéket illeti, nagyon érzékeny ez a kérdés, nagyon érzékeny, problematikus, hogy hogyan fogalmazunk pontosan. Fontos megnéznünk, hogy az európai vizeken mi történik, de fontos az is, hogy világosan megfogalmazok azt, hogy mi Európa a lehető legjobb környezetvédelmi normákat akarjuk érvényre juttatni a sarkvidéken is. Ami az EMSZ-t illeti, azt gondolom, a 264-es módosító, melyet a jelentéstevő készített, nagyon jó alapot nyújt nem teljesen világos, hogy az EMSA megteheti-e, hatáskörébe tartozik-e mindaz, amit itt többen említettek. Talán eh, formálisan a szakbizottsággal kellene konzultálni, illetve a szakbizottságnak kellene konzultálni az EPSZ-val, vagy más keretek között lehetne megoldani. Minden esetre meg kell vizsgálni, hogy az EMSZA kompetenciájába tartoznak-e az említett feladatok de természetesen az információ megosztásra vonatkozó megjegyzések helytállóak, és nyilvánvalóan az Európai Unión kívüli működésre vonatkozóan úgy tűnik mindenki támogatja a módosítókat. Fontos, hogy a kitermelők világszerte ugyanazon normáknak feleljenek meg, ami a biztonságot illeti. Összességében azt hiszem, szavatolnunk kell azt, hogy a jogszabály ösztönözze az érintett vállalatokat, hogy valóban megfeleljenek a legmagasabb normáknak, de nyilván nincsen jogi eszköz a kezünkben ahhoz, hogy kényszerítsük őket. És azt sem szeretnénk, hogy az európai vállalatok számára megszűnjön az a lehetőség, hogy a határokon kívül is működjenek. Tehát a jogbiztonságról szóltam, Talán megbízhatnánk a parlament saját hatástanulmányokkal foglalkozó osztályát, hogy megvizsgáljon egy-két módosítót, amely a felelősség kérdését illeti. Kérdőjelek merültek fel bennem, ami a bizottság hatástanulmánya foglalkozó osztályának munkáját illeti, tehát lehet, hogy a parlament saját osztálya is megvizsgálhatna egy-két módosítót ebben a tekintetben. Azt gondolom az MV egyébként messze meghaladja a kompetenciáit, ami a véleményét illeti a felelősség kapcsán, és aztán ugyanez a kérdés merült fel a Júri szakbizottság kapcsán is. Nincs olyan biztosítási piac, amely ilyen kockázatok biztosítására szakosodott. Úgy gondolom tehát, ami szakbizottságunk a lehető legmagasabb biztonsági normákat fogja kialakítani, illetve beágyazni a szövegbe. Olyan szövegre van szükség, amely jogbiztonságot teremt, és amely a magas normákkal rendelkező tagállamok számára könnyen lehetővé tesz, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak, de a többi tagállam esetében pedig növeli a biztonságot azzal együtt, hogy tovább terjeszkedik a tengeri kitermelés Európa többi tagállamában. Köszönöm. Ja, Andres Pareja kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Egy kommentár azzal kapcsolatosan, amit a jelentéstevő említett a kitermelőkkel kapcsolatosan, illetve a műszaki pénzügyi kompetenciákkal kapcsolatosan, azt illetően, hogy legyenek-e fúrások, vagy sem. Nos, nagyon sok esetben nincsen felelős ilyenkor. Szó esett a polgári felelősségvállalásról, ugyanakkor a vállalat műszaki kapacitásairól is szót kell ejteni, tehát amikor ilyenfajta fúrásokat végeznek, akkor bizonyosak kell, hogy legyenek abban, hogy valóban végre tudják hajtani ezeket a műveleteket. A 228-as műve, módosító rendkívül fontos, különösen amikor felderítő tevékenységeket végeznek. Mindez kihalt a halászatra, az idegenforgalomra, a só talanító berendezésekre, tehát ezek nagyon fontos szempontok. Ami pedig a baleseteket illeti, el kell kerülnünk az ilyenfajta eseteket. Voltak ilyenek az önök országában, az én országomban és Spanyolországban is egy nagyon súlyos baleset következett be, és e, ennek még mindig tapasztalatúak a következményei. A 228-as vódosítóban az szerepel, hogy ezen műveleteknek biztonságot és garanciát kell nyújtaniuk az eredményt illetően. Monsieur Hénin, prego. Csak egy dolgot akartam volna megjegyezni. Ebben a jelentésben van előrelépés, de ugye szeretnénk megemelt biztonsági normákat kérni, de ebben a bizottságban nem támogatta a többség azt, hogy a gáz és kőolaj ö, tevékenység alá essen ezen normáknak. Ami a kőolaj és földgáz kitermelést illeti, ha nem akarjuk, hogy a pénzügyi garancia működjön, mindig a baleset után jönnek, és mondják, hogy kompenzálják őket, kártérítést követelnek. Magas mércéket kell tenni. Különben a kifizetéseket mindig kifizetetjük a kárterítést, de előtte kell magasabb és ö, ö, szigorúbb normákat megfogalmazni. Köszönöm szépen! E ha senki nem jelentkezik már szólásra, akkor a bizottság képviselőjének adok szót. Panek úrnak, tessék. Thank you, Madam Chair, and good afternoon. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, a tisztelt képviselő úraknak, hölgyeknek, akik elkészítették a módosítókat. Egy megjegyzést tennék a témával kapcsolatban, amelyet eh, említett a jelentéstevő és a felszóló kollégák, és még néhány témát említenék, amelyet esetleg most nem említettek, de ezek is szerepelnek a módosítókban, ami a harmadik fél részéről történő hitelesítést, ellenőrzést illeti. Megerősítem azt, amit a jelentéstevő említett, számunkra is fontosabb a függetlenség fogalma, nem pedig a harmadik fél. Néhány vitában magunk is részt vettünk a tanácsban, és az, az illetékes munkacsoportban is. Nem látjuk, hogy biztosítani lehetne csak a második fél hitelesítését, de a függetlenség nagyon fontos. Ez ugye egy célkitűző jogalkotás kell legyen, amely nem mondja meg a működő, működtetőknek, hogy üzemeltetőknek, hogy mit kell érniük, hanem hogy milyen hatást kell elérniük. Nagyon fontos, hogy a hitelesítési rendszerük minél semlegesebb legyen, és legalább annyira kritikus legyen, amire csak lehet, és ez valóban védelmet biztosít mindenki számára, így lehet elkerülni a kockázatokat. Semmilyen hitelesítést nem jelenti azt, hogy felelőtlenül járhassanak el. Miért ne lehetne második fél részéről ezt a hitelesítést megvalósítani, amely a munkavállalók részvételet illeti, mi szeretnénk, ha őket bevonnánk, minden életet bevonnának a folyamat minden fázisába, ugye szerepet vállalnak, vagy fontos aktív szerepet vállalnak magába a kitermelésbe, a platformokba, a fúrótoronyok, tornyok kialakításába. Már vannak olyan jogszabályok, amelyek gondoskodnak a munkavállalók részvételéről a furatanyag biztonságával kapcsolatos tárgyalásokba is bevonjuk őket. Nem szabad persze átfedéseket lehetővé tenni, a megfelelő jogi normákat nem szabad megbolygatni, vagy azokat alásni. Vannak persze hiányosságok, igyekeztük ezeket átfedni, például a munkavállalók részvételével a nagy kockázatokról szóló, veszélyekről szóló jelentésben hogyha a jogalkotási szöveg törszövegének kialakítása vagy bevonhatnánk a munkavállalókat, ezt is örömmel várjuk, illetve támogatjuk ezt, de nagyon fontos, hogy semmiképpen ne kompromitáljuk a meglévő jogszabályokat. Ami a sarkört, illeti a sarkvidéket, mi támogatjuk ezeket az elképzeléseket, mi szeretnénk egy észszerű szabálycsomagot kialakítani, bármilyen ottani tevékenységre. Úgy gondolom, hogy a jogalkotás mostani formájában a jogalkotás filozófiája, ugye szabály meghatározó, cél meghatározó, mindenfajta kockázatra, mindenfajta környezete ki kell térjen, éppen azzal, hogy nincsen egy olyan lista, amelyet, amiből válogathat az üzemeltető. Minden lehetséges kockázatot elemezni kell, meg kell győzni a szabályozó testületeket arról, hogy kimerítő ez a lista, hogy valóban minden vészhelyzetet, veszélylehetőséget megvizsgáltak. Minden olyan intézkedést meg kell hozni, amely arányban áll az esetleges veszélyekkel. Nagyon sok cégnek meg kellene változtatni a mentalitását. Másként kellene megközelíteniük a ö, tevékenységüket. Kemények talán ezek a szabályok, ezek a normák, lehet, hogy keménynek tűnnek a jövőben, de hát azt hiszem a sarkvidék, a sarkkör egy olyan érzékeny terület, ahol külön oda kell figyelni a normák betartására. Ami a definíciókat illeti, amit mostanában látunk, hogy az északi tengerben ez az eset nincs lefedve. Ugye a mi súlyos balesetről szóló definíciónk azt mondja, hogy bármilyen esemény, amely veszteséget, kárt okoz a környezet számára, vagy magában a, a, a kitemelés helyszínében következnek be veszteségek és károk, ezek mind ide tartoznak a súlyos baleset fogalmá, fogalmához. Én azt gondolom, hogy bent volt ez a definíció már, de egyetértek azzal, hogy a definíciókra még jobban oda kellene figyelni, rendszeresen találkozunk a tagállamokkal, az ágazat képviselőivel, ahol is ugye az üzemeltetőkre vonatkozó definíciókat vizsgáljuk meg, de szívesen együttműködöm a parlamenttel ezen a területen is. Egy dolgot még említenék, amely a definíciókhoz kapcsolódik, nem annyira került elő a mai vitában, de a módosítókban megtalálhatják. Az illetékes hatóság fogalma, hogy fogalmazzuk meg ezt, milyen követelményeket állítunk egy ilyen hatósággal szemben. Itt szeretném kiemelni azt, hogy az illetékes hatóság fogalma nagyon fontossá válik, kiváltképpen a társjogalkotók irányelvet akarnak inkább látni. Egy olyan helyzetet hozunk létre, ahol ugye az irányelv azt jelenti, hogy a tagállamoknak azért van még szabad mozgásterük, és a fő hatóságoknak garantálniuk kell a megfeleltetést, világos szabálycsoportot kell kidolgozni a hatóságok számára, hogy valóban mindenfajta konfliktustól mentesen tudjanak dönteni. Utolsó pontom a következő, irányelv kontra rendelet. Igaz az, ami elhangzott eh, Rivázi asszony nevében. Egyik oka annak, hogy rendelettel kezdtük, az az, hogy úgy éreztük, hogy a, a rendelet valóban egy olyan szabálycsomagot biztosítani az érintetteknek, amelyből ki tudnak indulni irányelv lesz a végén, akkor nem lesz erről szó, tehát bármilyen alternatív javaslat, amely az irányelve kapcsolatos, figyelembe kell vegye az, hogy hogyan tudjuk kikerülni a hiányosságot, hogyan lehet valóban az újonnan létrejövő jogszabályokkal kapcsolatban megfelelően reagálni. Miért rendeletből indultunk ki? Úgy gondoltuk, hogy közvetlenül lehetne jobban szabályozni az ágazatot, ez az ipar által közvetlenül alkalmazandó szabály lenne, irányelv esetében nem ez a helyzet, legalábbis nem az első terben. Mindenképpen nagy figyelmet kell szentelnünk annak, hogy hogyan javíthatunk ezen a helyzeten az irányelv tervezetben, mert az ágazatot kellene ennek a jogalkotásnak a középpontjába állítani, nem csak feltétlenül az offshore tevékenységet. És végül egy téma, amely nem került elő, nem szerepelt a módosítókban, de fel fog merülni. A jogalkotás dinamikus volt, nagyon fontos számunkra, kiváltképpen, ha irányelvre szavazunk majd, a jogalkotásnak nyitott végűnek kell lenni abban az értelemben, hogy az evolúció, a technológiai vívmányok eredményeit is be tudjuk építeni, mert újfajta üzemeltetési formák alakulnak ki, ezekre is fel kell készülni, Ezeket majd új, másodlagos jogszabályok formájában kell majd megfogalmazni, ezeket úgy kell majd beépíteni. Azt hiszem, hogy a delegált hatáskörök végrehajtó hatáskörök segítségével lehet technikai útmutatást biztosítani az elsődleges jogszabály mellett. Egy irányelv esetén ez még fontosabb lenne, mint a rendeletnél. Remélem, hogy a parlament ezt el is fogadja. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Belet kolléga kapja meg a szót a vita lezárása céljából, tessék. Thanks, uh, Madam Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom öt percben összefoglalni a mondanómat, azzal kezdeném talán, hogy köszönetet mondanak a kollégáknak és a bizottság képviselőjének is. A legutóbbi megjegyzések ami a további technikai fejlesztés lehetőségét illeti és a dinamizmust, a dinamikus jelleget, természetesen támogatjuk ezt. A bizottság mandátuma talán egy kicsit túl széles körű, de azt hiszem sikerül megoldást találnunk majd végezetül. Amit Panek úr mondott a kompetens illetékes hatóságról, és az illetékes hatóság világos fogalom meghatározásáról, valamint annak függetlenségéről, különösen egy irányelv esetében ez egy nagyon fontos kérdés, talán a legfontosabb kérdés ebben a dossziéban, és fontos világossá tenni, hogy mindenféle befolyástól független ez a hatóság. Főként egy irányelv esetében. Nagyon fontos ez. Azt hiszem, itt teljesen egyetértünk azzal, amit a bizottság mond. Sok kolléga erre utaló módosítást nyújtott be, minden bizonyos sikerült tehát megoldást találnunk erre a kérdésre, ami tehát az illetékes hatóság eh, szerepét és definícióját illeti. Irányelv vagy rendelet, azt gondolom, tiszteletben tartva a zöldek véleményét, és mindenki egy irányelv kialakítását támogatja. Irányelv, igen, irányelv. Nem rendelet, irányelv, elnézést kér a felszólaló. A munkások részvétele, bevonása. Nagyon fontos, hogy ne kerüljön átfedésbe az új jogszabálya már létező jogszabályokkal ezen a téren, de talán a bizottság javaslatának megfelelően kivehetnénk ezt a függelékből, és egy külön cikkben szerepelhetne a jogszabályon belül, hogy világosabb legyen a dolog. Tehát, hogy megválasztott munkavállalói képviseletről legyen szó a biztonsági kérdésekkel foglalkozó testületekben mit is hagytam ki. Nos, Fordasszony javaslata arra vonatkozóan, hogy eltekintve a bizottsági hatástanulmánytól talán a saját parlamenti hatástanulmányokkal foglalkozó osztály is készíthetne egy külön független, úgymond független hatástanulmányt, Természetesen megnézhetjük, megvizsgálhatjuk ennek a lehetőségét, jó ez a javaslat. Fontos, hogy mi a helyzet az EU-n kívül is működő olajipari és gázipari vállalatokkal, amelyek tengeri kitermelést folytatnak. Kérdés, hogy az EU-n kívül is megköveteljük ezen normák, standardok betartását, vagy csak ösztönözzük őket, mert nincs meg a jogi eszközünk arra, hogy kényszerítsük őket. Néhány kolléga úgy gondolja, hogy vannak ilyen jogi eszközeink, amelyekkel kényszeríthetjük őket, de talán ezt tüzetesebben meg kell vizsgálni, és meg kell kérdezni a jogi szolgálatot is, hogy nézzen utána ennek, és adjon tanácsot nekünk ebben a kérdésben. Biztos vagyok benne, hogy megfeledkeztem egyik másik megjegyzésről, de ahogyan már kezdetben elmondtam, elnök asszony, a jövő hét szerdán lesz egy elnyek jelentéstevő találkozónk. Természetesen nyitottak vagyunk a különböző javaslatokkal szemben, reméljük, hogy konstruktív megbeszélést folytatunk a jövő héten, de már eddig is nagyon elégedett vagyok egyébként a konstruktív együttműködés tekintetében is remélhetőleg október 9 -e előtt sikerül lezárni a munkát, amikor is itt a szakbizottságban szavaznunk kell erről a jelentésről. Köszönöm. Grazie, kollega Belet. Köszönöm, Belet, kolléga. Hogyan a kolléga maga is emlékeztetett erre, a szakbizottságban október 9-én kedden szavazunk, ezzel lezártuk munkánk első részét. Most következzenek a szavazások, még várunk három percet, hiszen 16 órára irányoztuk elő a szavazás megkezdését. Így mindenkinek lehetőséget biztosítunk, hogy időben elő ideérjen, néhány percet várunk tehát. On a quatre votes. Combien Quatre. Pour la dernière. Et que une vote finale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 Bene, allora possiamo iniziare il voto, facciamo... Kezdjük meg tehát a szavazást. Próbaszavazást tartunk a jelenlét ellenőrzése céljából. Egyetértenek -e azzal, hogy megkezdjük a szavazást, megnyitom a szavazást. Bene, votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 35 ö, szavazókártya van, 32-en szavaztak. Igen, nem megkezdjük a szavazást. Kezdjük meg a mai nap első szavazását. Gyürk kolléga nincs jelen, de de Castillo asszony helyettesítőt, amennyiben erre szükség lenne. Kezdjük meg tehát a szavazást. Mindenki készen el? 81-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 83-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 84-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 85-ös mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg elektronikusan. Tessék. Megnyitom a szavazást a 85-ös módosítóval kapcsolatosan. Lezárom a szavazást. 18-an a 27-en ellene, elutasítva. 86-os, 87-es ezekről együtt, mellettük, ellenük, tartózkodók elutasítva. 88-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 89 90 együtt mellettük, ellenük, tartózkodók elfogadva. 91-es, 92-es együtt, mellettük, ellenük, tartózkodók elfogadva. 93-as mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. 94-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 20 ellen elfogadva. 96-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 97-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 98-99 együtt, mellettük. Nem, csak a 98-as, 98-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 90. Numero 100. 100-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 7-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 8-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 101-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 102 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 103-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Elnézést, 11-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 104-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 106-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 107-es mellette ellene a 106-osról már szavaztunk, 107-es van soron, 107-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 109 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 110 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 111 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tessék, a 111-essel kapcsolatosan megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 23-an, mellette 22-en ellene, elnézésüket kérem, de tekintettel az eredményre indokolt volt, ahogyan én láttam némileg, tehát elfogadtuk 112-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva 113 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 114 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 115 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 116 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 117 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 118 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 119 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 120-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva 121-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 122 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 123 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 124 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 125 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 126 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 127 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 128 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 129 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 130 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 131 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 132 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 133 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 134 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 135 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 136 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 137 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 138 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 139 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 140 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 141 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 142 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 143 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 144 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 145 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 146 147 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 148 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 149 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 150 mellette ellene tartózkodók elutasítva 151 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 152 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 153 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 154 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 155 mellette, ellene tartózkodók elfogadva de ellenőrizzük elektronikusan. Van némi kétségem, tessék, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 26-22 arányban elfogadtuk 156-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva 157 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 158 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 159 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 160 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 161 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 162 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 163 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 164 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 165 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 166 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 167, tessék, 166-os, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 166-ost, megnyitom a szavazást, a 166-osról tessék. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 28-an ellene, elutasítva. 167-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 168, 169 együtt mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. 170-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 171-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 172 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást a 172-esről. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 27-en ellene utasítva, 173-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 174 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 175 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 176, 177 együtt, mellettük, ellenük, tartózkodók Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan, néha nem veszek észre néhány felemet kezet, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 13-an ellen elfogadva. Volt némi kétségem itt. 178-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 179 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 180-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva 181 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 182. check, 181-est ellenőrizzük, tessék, megnyitom a szavazást. Leze. 181-es, lezárom a szavazást heten mellette 41-en ellene. Elutasítva. Not fast enough. nem voltak elég gyorsak, a többiek már mint. Eh, elutasítva, tehát a 181-es, 182 mellette, ellene, tartózkodás, eh, elutasítva. 180 4 es mellette ellene tartózkodás elutasítva 183-as mellette ellene tartózkodók elutasítva 185-186 együtt mellettük ellenük tartózkodók elfogadva 188-as ellenőrizzük a 185-öst és 186-ost együtt Megnyitom a szavazást ezekről. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 20 ellene. Elfogadtuk tehát ezeket. Most áttérünk a 188-asra mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 189 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 190 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 191 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 192 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 193 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 194 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 195 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 196 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 197 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 198 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 199 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 200-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva 201 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 202, 203 együtt, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 204 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 205 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 206 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 207-208 együtt, mellettük, ellenük, tartózkodók elfogadva. 209 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 210 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 211 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 212 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 213 szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodók elfogadva 214 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 215 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 13-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 15-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva 16-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva 216, 217, 218 együtt mellettük, ellenük tartózkodók elfogadva. Elutasítva 219-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 220-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 221-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 222-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 223 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 224 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 225 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 226 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 227 mellette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 233 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 234-es, 235-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 236 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 237 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 238 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 239 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 240 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Euh, ma Elnézésüket kérem, ezen az oldalon kihagytunk egyet, a 234-et arról is szavaznunk kellett volna. 234-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Kiúzsa. Lezárom. 23-24 arányban elutasítottuk, tehát egy szavazat többséggel a szerencse. Most a 241-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 242 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 243-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 244 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 245 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 246 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 33-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 35-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 36-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 36-ost elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33-an mellette 15-en ellene elfogadva. Mi 35-öt szavaztunk? Abbiamo votato il 36. A 36-osról szavaztunk az imént. 35 prima. A 35 osról korábban, 36-osról most. 36-os volt tehát. 37-es következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40, 44-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 48-as a 47-esről? Igen, ellenőrizzük elektronikusan a 47-est. 47-esről lezárom a szavazást. Eh, a 47-esről kérte az elektronikus szavazást? A 47-esről kérte az elektronikus szavazást a 4-es, 7 Nem, nem, újra meg kell nyitnom a szavazást. Ismételjük meg, mert volt egy kis zűrzavar. Tehát az elektronikus ellenőrzés a 47-es módosítóra irányul. Megnyitom a szavazást. Volt Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 37-en mellett a 11-en ellene elfogadtuk. 48-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 51 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5 2-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 52-es mellette ellene tartózkodók elfogadva 53-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva 54-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 55-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva 56-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva 3-as szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 72-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58 es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 59-es mellette tartózkodók elfogadva. 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 62-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 6-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 63-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 64-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 65-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 66-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva 67-es, mellette ellene tartózkodók elutasítva 68-as, mellette ellene tartózkodók elfogadva 69-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva 70-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva 71-es, mellette ellene tartózkodók elutasítva 73-as, 74-es együtt mellettük. E, elnézést, csak a 73-asról szavazunk. 73-as egyedül tessék mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 74-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 75-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 76-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 76-osat, tessék. 7-6. Ellenőrizzük. Lezárom. 40-en ellene szavaztak, elutasítva tehát 77-es módosító, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 78-as, 79-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40-en igennel szavaztak, 6 ellenszavazat, két tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok tehát a vélemény előadójának. Nézzük meg a következő viszonylag hosszú szavazást. Balcsitis kolléga anyaga Mindenki készen áll? Zigmantas Balcsitis kolléga jelentéséről van szó. 30-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 32-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 35, 36-os, 37-es, nem, a 34-esről ellenőrzést kell megejtenünk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 19-en ellene, a 34-es tehát elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, de inkább nézzük meg, még egyszer megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 26-an ellen elutasítva, tehát 30. No, ah, allora, 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító három részben, első rész mellette. Áll, 40, 40-es módosító elnézésüket kérem, mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Ötös módosító három részben, első rész mellette. Ellene tartózkodók elutasítva második rész mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 41-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 52-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodók utasítva. 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 81-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodók elfogadva szerintem, de ellenőrizzük elektronikusan a 83-as módosítót. Kiúza. Lezárom. 29-18 arányban elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 85-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszus mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas kompromisszus mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 4-es kompromisszus mellette ellene tartózkodók elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40 mellette, 6 ellene, 2 tartózkodtak. Harmadik szavazás, Herzog kolléga. Emendamento 1. Egyes módosító. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettest ellenőrizzük, tessék, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 24-en ellen elutasítva. Hármas. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 6-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 7-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 10-es mellette, 8-as javítja magát az elnök asszony mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Tízes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tizenegy mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tizenhármas mellette ellene tartózkodók elutasítva. 14-es első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadva ellenőrizzük a 22-est. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 22-en ellene, elfogadtuk a 22-est. 23-as. Nem, elnézésüket kérem. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 32-es mellette a 27-esről áttértünk a 32-esre a 26-osról nem szavazunk. 28-as mellette. Un momento che verifichiamo forse... Egy pillanat, a titkársággal ellenőrizzük a szavazólistát. il 32. Allora, passiamo al 32. Tehát a 32-esre térünk át. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik, megnyitom a... Tessék! Chairman, as a rapporteur... Köszönöm szépen jelentéstevőként, nyilatkozatot szeretnék tenni. Ez a bizottság úgy tűnik egyetért azzal, ha valóban a foglalkoztatás, a növekedés a célunk, akkor a tanácsnak üzenjük minden kutatási pénz, minden KKV pénz, minden Connecting Europe facility minden szeretnénk az ITER-hez és a GME-hez megszerezni. Ezt akarjuk üzenni ezzel a szavazati eredménnyel. A jelentéstevő részéről ezen felhívás után megnyitom a záró szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 43-an mellette, 4-en ellene, egy tartózkodás mellett gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig... La relazione del collega Butikar, soltanto un voto. Votat... Butikar feljelentés egyetlen szavazás lesz, záró szavazás. Bütikofer kolléga, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 39 mellette egy ellenszavazat, három tartózkodás mellett Lezártuk a szavazásokat, minden kollégának köszönetet mondok figyelmükért, pontosságukért a szavazást illetően. Most pedig áttérünk az acerre. Prego. Pardon, kolléga, tessék. Várunk egy percet, hogyha egyes kollégák elkívánják hagyni a termet, hogy ne legyen túl nagy zaj. Kérem, akik el kívánják hagyni a tervet, azt most tegyék meg, mielőtt elkezdenénk. Bene, allora la parola. Nos, akkor megadom a szót. Jordan kollégának tessék. Vala lépa. Eh, konec August. Köszönöm szépen. Augusztus végén az Európai Parlament küldöksége meglátogatta az acer ügynökséget Ljubljanában. Ez volt az első ilyen jellegű látogatásunk ennél az ügynökségnél, és az ügynökség körülbelül egy éven működik Ljubljanában. A küldöttségnek részese voltam én is, Claude Tormes és Ellen Smith is részt vettek ezen, valamint egy asszisztens és egy titkársági képviselő is jelen volt. Találkoztunk az ACER ügynökség igazgatójával, Alberto Potocsnik úrral, valamint a szabályozó testület vezetőjével, Claude valamint az administratív testület vezetőjével, Piotr Voznyák úrral. A látogatásunk során az Európai Parlament administratív képviselete is jelen volt. Megbeszéléseket folytattunk a belső piac kiteljesítésével kapcsolatosan, tehát még egyszer, megismétlem, a belső piac kiterjesztéséről beszéltünk, ami az elektromos áramot és a gáz, a földgázellátást illeti, beszéltünk továbbá az energia, energetikai rendszer fejlesztésének terveiről, megvitattuk az ACER ügynökség, valamint egyéb szabályozó testületek és az EP közötti kapcsolatokat, és röviden szólnék néhány szót a tárgyalásokra. Először is a belső piac kiterjesztése illetve megvalósítása. Tudjuk mindannyian, hogy 2014-ig szeretnénk az Európai, Európában az egységes piacot kiteljesíteni. Patocsnik elnök úr bemutatta, hogy milyen tevékenységeket folytatnak ezen a téren. Előkészítettek néhány irányelvet, illetve keretet, a követendő iránymutatások alapját képezik annak, hogy hogyan alakítják majd ki az elektromos áram és a gáz hálózatra vonatkozó rendszereket, majd a komitológiai folyamat végén az egyszer, egyszer véleményt fogalmaz meg. A munka zökkenőmentesen folyik, és becslések szerint 2013-ig a munkát lezárják. Ami a földgázt illeti, a folyamat sokkal lassúbb. Csak az idén a madridi fórumon sikerült meghozni azt a döntést, hogy egy roadmap kialakítása jó alapját képezni a további munkának, ugyanakkor azonban nem haladnak az ütemtervnek megfelelően. Egy másik terület, amelyről sokat beszéltünk, a remét végrehajtása. Ez az a szabályozás, amelyet mandátumunk során elfogadtunk, amint ezt sikerül végrehajtani, a piaci visszaélések és a csalás lehetősége megszűnik. Ez hatalmas kihívás lesz. Az acer szerint ez az egyik legfőbb kihívás, amelyel szembesülnek. Arra számítanak, hogy naponta körülbelül 500 ezer tranzakciót kell ellenőrizniük. A számítógépes rendszerüknek képesnek kell lennie feldolgozni ezen tranzakciók felülvizsgálatát, és emellett emberi felügyeletre is szükség van, számos tranzakciót emberek fognak ellenőrizni, ezért a remét végrehajtása hatalmas feladat. Ide tartozik a szoftver és hardware vásár, megvásárlása is, amely szükséges ehhez, és megfelelő munkatársakat is alkalmazni kell. Azonban a rendelkezés álló költségvetés nem elég elegendő, és nincs elég munkatárs a munka elvégzéséhez. Szeptember elején a szakbizottságunk elfogadta az ACER költségvetését, ekkor 3 millió euróval magasabb költségvetésről döntöttünk, remélhetőleg a költségvetési szakbizottság beli kollégákat is sikerül meggyőzni arról, hogy ez szükséges, így elkerülhető lenne, lennének azok a problémák, amelyek a hardware és szoftver beszerzése során adódhatnak. Az emberi erőforrás területén azonban gondok lesznek, várhatóan 50 emberre lenne szükség a szabályozás végrehajtásához, de a költségvetés csupán 15 új alkalmazott alkalmazására ad lehetőséget. Beszéltünk továbbá az energetikai infrastruktúra csomagról is. Az ügynökségnek ki kell választani a közös érdeket képviselő projekteket, ez is kihívás, ugyanis kérdés, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy megfelelő koordináció jusson érvényre, ami a projekteket illeti, Ugyanakkor azonban ki kell alakítani egy megfelelő módszertant is, melynek segítségével a megfelelő projekteket ki lehet választani, és értékelésükhöz is megfelelő módszertanra van szükség. Megújuló energiaforrások integrációja az energetikai rendszerbe. Tudjuk, ez is hatalmas kihívás. Összefügg a termelési erőforrások, a hálózatok képítésével, megfelelő kapacitásokra van szükség. Szólok majd néhány szót a prezentációm végén erről a témáról. Lord Monk is bemutatta az Európai Energetikai Szabályozók Tanácsának együttműködését az acerral. Elhangzott, hogy ez az együttműködés jó, a nemzeti koordinátorokkal való együttműködés szintén jó, Ez a tanács egyébként több mint 27 tagállamból, a 29 európai ország képviselteti magát ebben a testületben. A nemzeti szabályozók hasonló nehézségekkel szembesülnek, mint az ACER. A pénzügyi válság idején megnövekedett a munkaterhelésük, ugyanakkor azonban nehézségekbe ütköztek, ami a megfelelő számú munkatársak felvételét illeti. Továbbá Megerősítést kapott az a tény is, hogy a bizottság és az acer közötti együttműködés is jó, és remélhetőleg a jövőben jobban ki tudják aknázni majd a rendelkezésre álló lehetőségeket. Találkoztunk az acer összes munkatársával, és őket is meghívtuk egy találkozóra. A legnagyobb eh, teremben találkoztunk, amely rendelkezés állott az épületen belül. Tulajdonképpen mindenki eljött, és nagyon lenyűgözött, hogy mennyire elkötelezettek, elhivatottak szeretnék a munkájukat a lehető legjobb módon elvégezni. Hadd zárjam néhány ajánlással. Remélem, hogy ezen ajánlásokat megvitatják majd a koordinátorok a találkozójukon. Találkozunk végén következtetések fogalmazódtak meg. Elhangzott, hogy azt szeretnénk, hogy a, <clears throat> az ITRE szakbizottság küldöttsége és az acerügynökség közötti kapcsolat élénkebb legyen. Elhangzott az a javaslat, hogy legyen két vagy három találkozó, végül azonban abban állapodtunk meg, hogy legyen évente két találkozó, az acer és a szakbizottság küldöttei között ilyen találkozók alkalmával tapasztalat cserére kerülhetne sor, és az acer ügynökség előjáróban a találkozót megelőzően írásban tájékoztatná a szakbizottságot arról, hogy az új jogalkotási javaslatok hogyan befolyásolják majd az ő munkájukat. Továbbá elhangzott az a javaslat is, hogy az administratív vezetés tagjaival is legyenek rendszeres eszmecserék, és egy harmadik javaslat szerint az ITRE szakbizottságnak jobban ki kell aknázni az ügynökségekben rejlő szaktudást. Felkértek arra kértek bennünket, hogy kérjünk tőlük szakvéleményt. Ők szívesen szolgál- foglalkoznának ilyenekkel. Továbbá a látogatásunk végén volt egy sajtótájékoztató is, és szeretném megragadni ezt a lehetőséget, és szeretném javasolni, hogy az Európai Parlament mindig készítsen elő egy sajtótájékoztatót olyankor, amikor az évre Szakbizottság delegációja valamely tagállamba látogat. Úgy tudom, ez eddig nem volt gyakorlat, de javasolnám, hogy az adott tagállamban lévő Európai Parlamenti Iroda valóban készítsen elő egy ilyen sajtótájékoztatót. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a látogatáson, és köszönöm szépen a titkárságnak is, amiért kiválóan megszervezte a látogatásunkat. Lott Türlis kap szót, aki részt vett a delegációban, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt kell mondjam először is, hogy kicsi, de nagyon is hatékony delegációnk volt, és nagy öröm volt Jodan asszony saját városában lenni. Ez egy külön öröm, egy külön pluszpont volt, ha tetszik, Jubilában lenni. Sokat dolgoztunk, de nagyon jó volt a hangulat is körünkben. Azt hiszem, hogy minden benne van a jelentésben, amit én kiemelnék, az a következő. Az a tény, hogy ez az ügynökség ennyire központi fontosságú a harmadik csomag átültetésével kapcsolatban, kiváltképpen ami a kódokat illeti, kódexeket, a technikai, a közigazgatási normákat. Számunkra, politikusok számára a gond az, ha ezt nem jól fejtik ki, nem jól magyarázzák el nekünk, akkor elveszünk. Nagyon gyakran technikainak tűnik ez a kérdés, de ez több milliárdos piac, amiről beszélünk. Mind az, ami a technikai érvek mögött rejlik, nagyon is politikai jellegű. Az aszertől azt kértük, és szerintem meg is hallgatnak minket, és reagálnak majd, és azt kérték tőlük, hogy rövid összegzéseket készítsenek, amelyek a politikai kérdéseket is megnézik. Bizonyos kódok vagy kódexek mögött politikai tartalom van, de ezeket mi nem látjuk át. Tehát azt kérjük az eszertől, hogy ezeket a politikai dimenziókat is ismertessék. Fontos ugye az átültetési hatáskör, és társjogalkotóként nagy a felelősségünk. Azt nem lehet, hogy jogszabályokat hozunk létre, utána meg 5 vagy 6 millió eurót sem tudunk arra szerezni, hogy az informatikát és megfelelő személyzetet finanszírozunk, hogy valóban a gyakorlatba átüthetető legyen ez a jogszabály. Azt hiszem, hogy beszélnünk kell a költségvetőkkel, és világosá kell tennünk a pénzügyminisztek számára is. Két-három év múlva, ha valaki rájön arra, hogy valami nagy csalás történt itt az európai hatalmi játszmák közepette, hatásköri játszmák közepete, akkor azon pénzügyminiszterekre fogunk mutatni, akik megatályozták azt, hogy a 2013-as költségvetésbe bekerüljön az 5-6 millió euró, ami segítségével valóban ez az ügynökség megfelelhetne feladatainak. A nagyon jó piaci felügyelet mellett szavaznak a tanácsban ülők, aztán 5-6 millió eurót meg nem szavaznak meg, hogy működjön ez a felügyeleti rendszer. Azt gondolom, hogyha a tanács nem mozdul el ebben az irányban, azt hiszem nagyon szókimondóknak kell lennünk. Ami az éves aszer jelentést illeti. Idén azt hiszem nagyon jó gyakorlat volt az, hogy eljöttek hozzám, bemutatták, de június végén jöttek. Ez nehéz időszak számunkra. Szerintem levelet kellene írni nekik, a bizottságok elnökasszonyának is kellene írni, méghozzá az a kapcsolatban, hogy mi üdvözöljük a tavalyi gyakorlatot, de úgy gondoljuk, hogy május végén kellene talán eljönni hozzánk, mert különben nagyon nehéz számunkra valóban megfelelően reagálni rájuk, mert annyi minden dolog van. Jordán asszony, arról szólt, hogy van egy kis házi feladatunk. Charles Chichester, ugye az ASZER kontaktcsoport koordinátora, két-háromszor kellene találkoznunk évente. Az utolsó ülés e, jó lenne, ha együtt lenne az ASZER éves jelentésének bemutatásával, tehát valahol május végén, június elején és egy olyan problémát kell megoldanunk, amelyet még nem sikerült az elmúlt három éve megoldani, méghozzá két képviselőt eh, jelölt ki az Európai Parlament, méghozzá az ASZER igazgató tanácsába küldtünk három embert. Ezek az emberek ma nem tudnak eljönni az ASZER kontaktcsoportba, mert a parlament nem gondolt arra a kis költögetésre, ami segítségével ezek az emberek el tudnak repülni Brüsszelbe. Hát az ASZER munkacsoport legalább jó lenne, ha megbeszélhetni az igazgató tanács tagjaival, hogy ugye ők, a kép, ők az Európai Parlamentet képviselik, ez a három embert, hogy mit is mondjanak. Tehát most kijelölünk embereket, kinevezünk embereket oda az igazgató tanácsba, de nincsen arra pénzünk, vagy pénzük, hogy ide jöjjenek repülővel Brüsszelbe, Jubjanából. Azt hiszem, erre is vissza kellene térni koordinátori szinten. Nem az e, ITRE koordinátorok, nem a titkárság nem talált megoldást erre. hiszem, valahol magasabb szinten történt ez a hiba, de megoldást kell találnunk, mert különben nem lesz elég kapcsolódási pont az ottani képviselők és köztünk. Azt hiszem, hogy ennyit akartam volna most mondani. Köszönöm. Köszönöm. Chichester úr következik, tessék. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni Jordan asszonynak a beszámolót, és hogy kiváló delegációs látogatást szervezett az acer ügynökséghez is. Én is szerettem volna elmenni, de hát az ember nem juthat el mindenhová. Azt hiszem nagyon jó, hogy sort kerítünk a mai eszmecserére. Két-három dolgot mondanék el először is. Nagyban támogatom azt, amit Román és Claude már mondott, ami az acer működését illeti. A jogalkotók rossz szokása az, hogy általában külön feladatokat rónak az ügynökségekre, és különböző testületekre, anélkül, hogy gondoskodnának a forrásokról. Ez esetben Claude is megerősítette, hogy szükség van további erőforrásokra, és nem nagyon magas erőforrásokra van szükség, ahhoz, hogy az acer elláthassa ezt a piac monitorozó, piacfelügyelő funkcióját, ezért én is támogatom azt, hogy a költségvetésben igenis keressünk forrásokat mindenhez. Másodszor örülök, hogy Claude emlékeztetett arra egyébként, hogy a munkacsoportunk elnöke vagyok, tehát én is fontosnak tartom, hogy fenntartsuk a kapcsolatokat az acr szakbizottságként. Amikor a jog, jogszabályokat megalkottuk, és annak, érde, annak idején én voltam a jelentéstevő. Mi megteremtettünk annak a lehetőségét, hogy jelentéstételre kerüljön sor, ugyanakkor szavatoltuk a függetlenséget az Európai Bizottságtól, és úgy gondolom, fontos élnünk a lehetőséggel, hogy ők szakértelemmel lássanak el bennünket. Úgy gondolom a az évi három találkozó jól hangzik, és beszélnénk kellene arról, hogy mikorra időzítsük ezeket, hogy azok hatékonyak legyenek. Az idén ugye nem sikerült időben sor kerítenünk erre, az ütemterv miatt, de talán összeülhetnénk a titkársággal, és talán a jövő évre vonatkozóan megbeszélhetnénk az ütemtervet. Harmadszor pedig Claude felszólalás emlékeztetett engem a az ügynökség vezetésével és a jelöltekkel kapcsolatos kérdésekre. Az utazási költségek esetében igen nagy nehézségekbe üt- ütköztünk, ami a mi képviselőnk elutaztatását illeti, illetve néhány jelölt is lemondott jelöltségéről, mert a költség visszatérítés szintjével nem voltak elégedettek. sajnálatos módon ugye a bizottsági, az Európai Bizottsági szabályozás, ami meghatározza, hogy milyen költséget lehet visszatéríteni, avagy nem elrettentette őket. Ez továbbra is gond. Ugyanakkor azonban szeretném elmondani, hogy az egyik jelöltünk, ha jól tudom, Luis Martinoir, aki korábbi osztályvezető volt nálunk, és Brüsszelben él, tehát ő talán eljöhet sűrűbben is a találkozóinkra, üléseinkre, meg kellene őt hívnunk ezért, és talán ő is elmondhatná, hogy az ügynökség munkájával kapcsolatosan ők mit gondolnak, hiszen ők jelöltek. Köszönöm. Grazie. Il... Köszönöm. A koordinátorok következő ülésen bizonyosan foglalkozunk majd ezzel a témával az ittal és az acer közötti együttműködéssel. Herzog kolléga. Uh, thank you, Chairman. I, I... Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Egy ideig nem foglalkoztam költségvetési kérésekkel az ITRE bizottságban, mert az ipari kérések foglalkoztattak, de meg kellett tanuljam, hogy az iparpolitika, az energiapolitika, a digitális program soha sem jut el költségvetés nélkül. Azt mondhatom, hogy ugyanez igaz az acerre. Az acert létrehozták, hosszú vita előzte meg létrejötték, sok jogszabály, azt ígértük az európai állampolgároknak, hogy mi a határokon átnyúló energiapiacokat támogatjuk. Akik itt voltak az előző parlamenti emlékeznek a, arra, hogy mennyire nehéz megtalálni megfelelő egyensúlyt. Hogy lehetett létrehozni ezt az ügynökséget, amire szükségem van? Kérdésem az, hogy kívánjuk a nagy költségvetési programot, a SEF, a Connecting European Facility égisze alatt, ha egy pár millió eurót nem adunk arra, az aceres határokon átnyúló menedzsereknek. Ha valóban jogszabályokat akarunk létrehozni, akkor megfelelő humán és pénzügyi forrásokat kell garantálni. Már a 2013-as költségvetés esetében kivutatunk az idéből. Ugye most fogunk Bütikófer úr és jó magam. Nem tudtuk, hogy milyen problémák vannak. Most már jobban látjuk a problémát. Én azt javaslom, hogy minden frakció írjon alá egy módosítót a Köcsetés Bizottság számára, időben nyújtsuk be ezt az indítványt, ne hagyjuk magára az ügynökségi jelentéstevőt, ne hagyjuk, hogy egyedül álljon ki az ászerért. Az itt a bizottságnak jó lenne ezt a levelet aláírni, és ezt a közösen aláírott módosítót beterjesztenénk a Költségvetési Bizottságban de hát ez tanulság a következő több éves pénzügyi terv számára. Kedves kollégák, az egy, egy per A politikára számít a pénzeket, kettő, a kettes fejezetből vennénk át. De ha csökkentjük a személyek számát, akkor nem lehet a politikát megvalósítani. Ne értsünk egyet ezzel. Szükségünk van a politikára, nagyon fontos a jogszabály megfelelő pénzügyi költségvetési támogatása elnézést kérek. Nagyon sajnálom, hogy a tanács csak a saját pénzére gondol, de világosan kell fogalmaznunk, mert különben nem sikerül elérni a célunkat. Grazie, la parola signor Rubig. Köszönöm, Rubig úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az átszer teljes mértékben el tudja látni tevékenységeit. Ismerem a személyzet kiküldetési problémákat az igazgató tanácsban, mert volt két találkozó, ahol is számos nehézség merült fel, és odáig jutott a dolog, hogy egyesek visszaadták a mandátumukat, és ezért az Európai Parlament egyáltalán nem volt képviselve. Aztán volt egy utólagos kinevezés azzal az ígérettel, hogy ezen a helyzeten javítanak. Sem a bizottság, sem az Európai Parlament nem volt képes arra, hogy ezeket a javításokat mostanáig kieszközöljék. Azt hiszem, hogy itt egy elvi kérdésről van szó. A második dolog, az acer európai ügynökségnek kell lennie, az európai gazdasági térség része ezért, és véleményem szerint rendkívül fontos, hogy Svájc, Izland és Liechtenstein is integrálódjék ebbe, bármilyen formában történjék is ezt. Itt van az energia megállapodás tárgyalások esete Svájccal, és Öttinger biztos úr megpróbálja ezt a megállapodást Svájccal nem csupán energia megállapodásnak tekinteni, hanem egy elvi előrelépésnek a Svájccal fenntartott kapcsolataink tekintetében, különösen ami a vitarendezési eljárást illeti, ami természetesen az eljárást ennek megfelelően komplikálja. Azt hiszem azonban, hogy ki kell állnunk amellett, hogy az európai gazdasági térséget annak egészében tekintsük, és a Svájc, és Svájc is kapja a helyet ebben. Azt hiszem, hogy az erre irányuló erőfeszítés üdvözlendő. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Rübig úr. Bütikoffer úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövide fogom mondandómat, csak szerettem volna támogatni Herzog Edith javaslatát. Támogatom eh, Herzog Edith javaslatát. Egy rövid megjegyzéssel élnék Paul Rubékkel kapcsolatban. Paul, természetesen a Svájcnak részt és venni, Svájcnak az alszerben, de Svájc azért nem csak szemezgethet, tehát meg kell állapodnunk Svájccal. Akkor léphetnek be az asszerba. Mert különben, ha mindenhol együttműködhetnek a megállapodás aláírása nélkül, akkor nem fogják aláírni a megállapodást. Tudjuk ugye, hogy vannak olyan erők Svájcban, amelyek nem akarják ezt az EU-val kötendő energiamegállapodást. Tehát amit akarnak, megadjuk nekik, mielőtt aláírnánk ezt a megállapodást. Ez nem helyes út. Ezzel a vitát lezárom. Köszönetet mondok. Potocsnik úr megérkezett, nem tudom, hogy hozzá kívánna szólni. Köszönjük azoknak, akik felszólaltak, és ezzel itt lezárjuk a delegációs jelentést az acer vonatkozásában. Áttérünk a napirend utolsó pontjára. Ez pedig De Castillo kolléga témája. Allora, itt van tehát az ITRE bizottság küldökségének rigai látogatása. Hozzá kívánne valaki szólni, tekintet arra, hogy De Castillo kolléga nincs jelen ebben a pillanatban. Anders Dokter asszony hozzá kíván szólni? Prego. So, um, There was a briefing sent to the committee. A bizottság megkapta a tájékoztatát az ITRE bizottság utazásáról. Trakman asszony, Castillo asszony és ő maga utaztunk el. Találkoztunk a berekesekkel, elmondták nekünk, hogy ők hogy látták, hogy hogyan működnek a dolgok. Különleges problémáik voltak a hetes cikkelyben szereplő eljárással kapcsolatban ezt emelték ki. De általánosságban boldogok voltak, találkoztunk a lett telekommunikációs szabályozó testülettel, voltak elképzelések az Európai Parlament tarifa csalással kapcsolatos működéssel kapcsolatban. Találkoztunk a lett miniszterelnökkel, aki támogatja az Enizet és annak tevékenységét, de természetesen az Európai Parlament is kiemelt, hogy nagyon fontos az Eniza tevékenysége. Tehát ez nagyon is összhangban volt azzal. Nem tudom, hogy politikailag ellentmondásos látogatás lett volna, nem hiszem. A Berek ügynökség egy miniszterek tanácsa az hasonló struktúra, tehát bizonyos nemzeti szabályzatos területeket jobb bánásmódban részesíti, mint másokat, ezt nem annyira emelték ki látogatás során. Bene, grazie, la collega de Castillo. Köszönöm. De Castillo asszonynak el kellett távoznia, de közölte velem, hogy valamennyi kollégának megküldésre került egy jelentés ezzel a látogatással kapcsolatban. Ezzel munkáink végére értünk. Következő ülésünkre október 8-án kerül sor 15 órától 18 óra 30-ig, majd október 9-én folytatódik ez az ülés. Köszönöm a viszontlátásra!